gyermekrablások. Stanowiska e, sprawozdawców. Azt kérem az állásfoglalás elkészítőitől, hogy sorban egymás után vezessék be a témát. Szargentini asszony először is, egy perc tessék. Dank u voorzitter. Het conflict in Zuid-Soedan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 szenvedést hoz a népre. 89 gyermek elrablásáról, elrablására kerül sor, ez egy délszidáni faluban, 12 év körüli kis gyerekekről van szó, akik az egyik vagy a másik fél hadseregében kellene, hogy szolgáljanak. A Egy 2006-os könyv emlékezt, jutott eszembe ezzel a témával kapcsolatban. Egy fiatal gyerekről szól, aki itt ebben a régióban élt, aki katonaként kellett volna, hogy szolgáljon, aki elmenekült, menekültként élt, és aztán menekült táborban tengette az életét. Ezeknek a gyerekeknek a hazatérésért kell kiállnunk. Köszönöm szépen, Jezsek képviselő, egy perc. President Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy egy közös állásfoglalásban állapodtunk meg. Ez azt mutatja, hogy a dél-szudáni katasztrófának tudatában vagyunk. 1,4 millió ember menekült a saját határain belül, több százezren hagyták el az országot, több ezer gyermek katonaként szolgál, rengeteg embert raboltak el, erőszakoltak meg, alultápláltság van. Ebben az összefüggésben nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament felhívja az nemzetközi közösség figyelmét arra, hogy egy új donor konferenciát szervezzen Dél-Szudánnal kapcsolatban, amikor az erre megfelelő körülmények fennállnak a helyszínen, terepen dolgozók munkája előtt meghajlok, és hallom tőlük, hogy mennyire frusztráló a helyzet. Minden, ami elromolhat, el is romlik, minden katasztrófához vezet, ezért nagyra nagyon támogatom a nemzetközi kontaktcsoport létrehozását Dél-Szudánnal kapcsolatban, hogy a béke folyamatban érintett szereplőket egy asztalhoz ültesse. Ez egy nagyon fontos pillanat lehet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a következő hozzászóló Zsitánszka asszony, aki szintén szerzője az állásfoglalásnak. Köszönöm szépen. Minden egyes háborúban a gyermekek a fő áldozatok, és a konfliktus kezdete óta több száz ezren kerültek ki az iskolából, és több mint 12 ezer gyermeket soroztak be katonai szolgálatra. Februárból volt a legutóbbi incidens, ott 98 gyermek elrablásáról szereztünk híreket, katonaként sorozták be őket, és nagyon sokan életüket is veszték a háborús harcokban. És mindenkit egy életre traumatizálnak ezen események. Ennek ellenére a béke úgy tűnik, hogy csak egy álom. Örömmel fogadjuk az ENSZ szankcióit a Dél-Szudán ellen, akik azon képviselők szemben, akik meg akarják akadályozni a béke folyamatot. Ignáció Corrao következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az embertelenséggel és a kínzással kapcsolatos további megjegyzések, hozzászólások szinte szükségtelenek nem tehetjük azt, hogy állandóan felsoroljuk, hogy Dél-Szudánban milyen embertelenséget követnek el a gyermek katonákkal szemben, az elrabolt gyerekekkel szemben, akiket rabszolgasorsba döntenek, vagy akiket prostituálnak Dél-Szudán, az egyik legfiatalabb állam a Földön el kellene gondolkodnunk azon, hogy Dél-Szudán létrejötte óta, hogy gyakorlatilag polgárháború van. Fel kellene tennünk azt a kérdést is, hogy kinek érdeke az, hogy a helyzet így maradjon fenn. Kinek fűződik gazdasági érdeke ahhoz, hogy a két háborúban álló felet egymás ellen lázítsa és támogassa az ilyen embertelenségeket. Köszönöm szépen. Most pedig Teresa Jiménez Becerril szerző kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az emberi jogok helyzete Dél-Szudánban az egyik legrosszabb helyzet a világon. A békének kevés lehetősége volt azóta, hogy 2011-ben függetlenné vált ez az ország. 2013 óta tart a polgárháború, amely pusztító. Hallhattuk, hogy hány áldozat van az országban, a lányokat szexuális rabszolgává teszik, prostituálják őket, és ami a legfontosabb ebben a jelentésben, az a gyermekkatonákra vonatkozik. Több mint 12 ezer gyermeket soroztak be katonai szolgálatra, több ezret elraboltak, meggyilkoltak, lehetetlenség elfogadni ennyi kegyetlenséget. Az a cselekvési terv, amely mellett elkötelezte magát a két fél, ezt megsértették. Éppen ezért véget kell vetnünk a gyermekek besorozásának, nem hagyhatjuk ezt jóvá. És örülök annak, hogy az Európai Parlament egységes volt. Lehetetlenség nem egységesen fellépni ennyi barbársággal szemben. Azt kell mondjuk, hogy elég volt, vége, és az emberi jogok tiprásának nem adhatunk további teret. Köszönöm szépen. A következő szerző. Lidia Senra. Lidia Senra Rodríguez. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A gyermek katonák helyzetét elítéljük, és elítéljük ezt a konfliktust, egy olyan konfliktust, amelyhez mindig nagyon súlyos érdekek fűződnek a nyugati országok részéről. A réz, vagy a föld, a gyémánt, az arany kiaknázása a diplomáciai megoldásra van szükség, hogy a délszudáni helyzetnek véget vessünk, és elérjük, hogy tisztelben tartsák az emberi jogokat. Véget kell vetnünk a gyermekrablásoknak is. El kell érjük azt, hogy ezen gyermek katonák visszaszerezzék gyermekkorukat. Ezért hatékonyan támogatnunk kell a lakosság érdekeit, ki, meg kell, fel kell számolnunk az éhínséget is, támogatnunk kell a gazdákat azért, hogy kellő forrásokkal rendelkezzenek, hogy élelmiszereket állítsanak elő, földre van szükségük, öntöző vízre és, gato- és gazdasági támogatásra. De nem mi vagyunk azok, akiknek el kell döntsük azt, hogy hogyan kormányozzák Dél-Szudánt. Köszönjük szépen. Következő felszólalónk József Weidenholzer képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Nemrég történt, hogy a dél-szudáni helyzettel foglalkozott az Európai Parlament, csak hogy az események újra arra kényszerítenek minket, hogy foglalkozunk az állami struktúrákkal és ezek hiányából fakódó társadalmi viszonyokkal. Miközben azt ígérték nekünk, hogy a novemberben, hogy javulni fog a helyzet. Sajnos ebből semmi nem lett. A belső menekültek száma most már 5 millióra nőtt, és két és fél millió ember, gyakorlatilag a lakosság egynegyede éhezik és a konfliktusokat erőszakkal próbálják megoldani, egyre több a gyermekkatona. Ezzel az ország jövőjét gyakorlatilag aláássák, és ezt a fajta aláásást meg kell minden eszközzel akadályozni. Úgyhogy tartsuk a témát rendem. Köszönjük szépen. Weidenholzer úr, most megadom a szót. Ö political parties. A politikai frakciók felszólalójának a néppárt nevében elsők között Ivo Stiernek. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy évvel ezelőtt körülbelül függetlenségét kinyilvánította Dél-Szudán. És nagyon sok elrabolt gyermeket elkezdtek integrálni a társadalomba. Sokan haza is tértek, és elkezdődött egy normalitásra hasonlító élet. De azóta újabb háborús konfliktus robbant ki, és 2015 legelején újra fellángoltak a harcok, és úgy néz ki, hogy még egy generációja a gyerekeknek érintett lesz emiatt. Az UNICEF felmérése szerint 12 ezer gyereket kényszerítettek katonának, és nemrégiben is 89 iskolás fiút raboltak el, hogy katonákat neveljenek belőlük. Ez nagyon súlyos fejlemény. Itt az ideje, hogy ENSZ újra megnyilvánuljon a témában. Köszönjük szépen! Most a szocialisták és demokraták frakciója nevében Gomes asszonynak adok szót. A gyermekek elrablása azért, hogy az ellenzéki katonai erők besorozzák őket, ez már több mint egy évet tart, több béke megállapodás kötetett meg azóta, de ezeket megsértették. A konfliktus kezdete óta uralkodik a büntetlenség, és a nemzetközi közösség ezt nem tolerálhatja tovább a béke tárgyalások kudarcot vallottak, ami nem meglepő, hiszen a térségbeli országoknak komoly érdekeik fűződnek a konfliktushoz, a közvetítők pedig részrehajlók. Ezért fontos, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának határozatát alkalmazzák azokkal szemben, akik akadályozzák a béke folyamatot. Az Európai Uniónak pedig eh, életbe kell léptetni a fegyver embargót, és nemzetközi felügyelet alá kell vonni a kőolaj kitermelést az országban, mert ezt a háborús erőfeszítések fenntartására eh, használják fel. Az európai országoknak pedig az Afrikai Uniót nyomás alá kell helyeznie, hogy a saját dél-szudáni vizsgáló bizottságuk eh, jelentését érvényesítsék. Véget kell vetni a háborúnak és a büntetlenségnek. Eh, obrigado. Köszönöm szépen. Most az ALDE nevében Natali Grisbe következik. Egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A világon borzasztó hosszú listája van a háborúknak, a demokráciát fenyegeti ez, egyre több embernek kell szenvednie ettől, nem is kell emlékeztetnem arra, hogy Dél-Szudánban, az legfiatalabb, legújabb, a világ legújabb országában a testvérek közötti borzasztó véres háború dúl, több ezer ember halt meg, a gyerekeket erőszakolnak meg, rabszolgasorsba hagyják őket, katona, katonának kényszerítik őket. Ez tiszta horror. Ezt az állásfoglalást alá kell írnunk, de ez nem elég cselekedni kell, nem ülhet ölbetett kézzel a nemzetközi közösség, a tárgyalásokat újra kell indítani, azonnal meg kell szüntetni ezeket az erőszakos cselekményeket, a nemzetközi közösséget be kell engedni, és a humanitárius segítséghez hozzá kell férni a polgároknak. Köszönöm szépen a képviselőasszonynak, mondja az elnök, most Sankeli következik a néppárt részéről másfél percre. Köszönöm szépen! Én néhány évvel ezelőtt már felszólaltam, amikor Dél-Szudán függetlenné vált, és akkoriban nagy reményeket dédelgettünk az ország előrelépésével kapcsolatban, de ez sajnos nem történt meg, sőt, visszalépésre került sor. Nem, persze nem lehet előrelépni, hogyha polgárháború dúl egy országban borzasztó és tragikus az, hogy a fiatal kisfiúkat katonának kényszerítenek, a gyerekeket elrabolják a családjuktól, fegyvert adnak a kezükbe, és arra busztítják őket, hogy öljenek meg mást, vagy ők maguk válnak fegyveres konfliktusok áldozatává. Ezt meg kell szüntetni, ennek véget kell vetni nagyon fontos forrásai vannak az országnak, például olaj, ezt igazságosan kell elosztani, és a fiataloknak oktatást kell biztosítani. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Marias képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Dél-Szudán tulajdonképpen gazdag ország, hatalmas kőolaj, tartalékok vannak, és az ország függetlenségével eh, abból indultak ki, hogy a külföldiek eh, kihasználhatják eh, az országban az feszültségeket, és Mindez polgárháborúhoz vezetett. Több ezer menekült van, több százezer menekült van határokon belül és kívül is. Többször is foglalkoztunk az Európai Parlamentben ezzel a kérdéssel. Humanitárius válság merül itt fel, 4 millió embert érint ez. A legújabb fejlemény az, hogy a polgárháborúban a gyerekeket is katonának sorozzák be, elrabolják őket és így állítanak hadsereget gyerekekből. Az Európai Uniónak reagálni kell, hogy elkerülje a humanitárius válságot. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elfogad egy kék kártyát Petir asszony részéről? Tessék. Köszönöm szépen. Nagyon sokkol engem eh, Dél-Szudán helyzete, azért mert napról napra eh, gyermekeket eh, rabolnak el, és családjuktól kiszakítják őket, a gyerekek, a, a szülőket meggyilkolják, a nőket megerőszakolják, akik azonban túlélik a helyzetet, nem férnek hozzá élelmiszerhez, gyógyszerekhez, és ezért nagyon nehéz a helyzetük. Úgy hallom, hogy ez nem kérdés, mondja az elnök Marias úrhoz. Most, most érek rá a kérdésre, azt szeretném tudni, azt szeretném tudni, hogy a képviselő úr mit gondol? Elegendő állásfoglalásokat elfogadni, vagy az Európai Uniónak cselekednie kell-e? Kvala. Nos. Ami a Dél-Szudánt illeti, nagyon súlyos a helyzet, már többször beszéltünk erről. Most éppen arra a kérdésre helyezzük a hangsúlyt, hogy milyen konkrét intézkedésekre kerül sor. Konkrét intézkedések nélkül nem lehet szembenézni a helyzettel. Először is meg kell találni a problémák okát. Az ok pedig az olaj kitermelése. Ki profitál ebből, ki teszi zsebre, a, ki profitál a polgárháborúból Hogyha ezt sikerült, meg, sikerült tisztázni, akkor lehet olyan intézkedéseket hozni, ami a többi problémát is esetleg megoldja. Nekov képviselő egy perc. Apis. Egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Több ezer gyermek elrablását nem nézhetjük karbatett kézzel. Segítségükre kell lennünk. Ez egy igen súlyos probléma, amely Dél-Szudánt sújtja, de máshol is vannak hasonló kihívások. A nemzetközi szervezeteknek össze kéne fognia, hogy ezt megakadályozzák. A délszudáni helyzet kritikus. Az iskolákat gyakorlatilag ö, katonai célokra használják, és a nemzetközi szervezetek kimutatása szerint 400 ezer gyerek nem jár iskolába a konfliktus miatt. És 50 millió, 50 ezer gyerek pedig nem került beiratásra. És ezeknek a gyerekeknek a sorsa hosszú távon is sérül, emiatt ezért az ENSZ közösen fel kell lépnünk a katonák toborzásával szemben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Ma már beszéltünk az ENSZ emberi jogi tanácsának üléséről. Azért kértem szót, hogy ezen belül most a gyermekjogok sérüléséről beszéljek. amikor az előbb is a gyermekjogokról beszéltem, akkor is Dél-Szudára gondoltam. Itt lábbal tiporják a gyermekek jogait. És 11-12 ezer gyermeket vonultattak be, soroztak be, csak a legutóbbi időszakban. Itt kemény gazdasági érdekek vannak a háttérben, és ezért szeretném az Európai Bizottságot felszólítani arra, hogy valamit tegyen, lépjen föl az EU nevében, térségben. Köszönjük szépen. Most Castaldo úrnak adok szót. Parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem az első alkalommal beszélünk Dél-Szudánról. Más orsz, egyes országokban a nyersanyagok megléte inkább átok, mint áldás. Itt is így van ez. Az olajkincsek megszerzéséért mindenre képesek a térség érdekeltjei. Külső érdekek is szerepet játszanak, miközben helyben gyermekeket toboroznak katonának. Vissza kell állítani az iskolák infrastruktúráját, meg kell védeni ezeket a gyerekeket. Ez óriási emberi bűn, bírósági elé kell állítani a gyerekeket, toborzókat. Épp elég baja van ennek az országnak. Szomáliában is azt látjuk, hogy vérrel szennyezett az olajjövedelem, és itt a különböző katonai csoportok mögött súlyos gazdasági érdekcsoportok állnak tegyünk meg mindent, hogy ezeknek a gyerekeknek a jövőjét valamilyen módon, módon megőrizzük, megmentsük. Most a bizottság nevében Hán biztos úrnak adom meg a lehetőséget, hogy összefoglalja az eszmecsere tanulságait. Parancsoljon, biztos úr. Ö, még nem ő ö, beszél. Ö, amiket itt mi gyártunk, papírokat Tanzániáról, Dél-Szudáról, az ISIS-től, ez mind szemétbe való papír. Itt fel kéne mutatni már a sárga kártyát, nem csak a kék kártyát. A kék kártyás eljárás nem működik. Én próbáltam kék kártyával szót kérni, nem kaptam szót. Talán pirossá kéne tenni ezeket a kártyákat, hogy valaki észre is vegye őket. Na, most akkor, ha megengedik, valaki visszaél a kékkártyákkal, akkor megadom a szót biztos úrnak. Köszönöm szépen. Elnök úr, Dél-Szudán háborúban, polgárháborúban áll, az elmúlt 15 hónapban egyre súlyosbodik a helyzet, humanitárius és az emberjogi helyzet folyamatosan eh, romlik. A legutóbbi gyermek elrablás, gyermek csoport elrablása megint csak azt mutatja, hogy az összes fél teljesen figyelmen kívül hagyja az emberi jogokat és az nemzetközi egyezményeket. A, le, a főképviselő a lehető legsúlyosabban elítéli az ilyen tetteket. A gyermekek jogai, a gyermekek jogainak megsértése a fegyveres konfliktusokban egy borzasztó fejlemény. Az UNICEF-fel együttműködünk a gyermekek jogainak védelme érdekében fegyveres konfliktusokban. A kormány a kormányt és az ellenzéket felszólítjuk arra, hogy az összes gyermeket engedjék szabadon, engedjék el őket a hadseregekből, és engedjék a hazatérésüket a családjukhoz. Az ECO forrásokat biztosít az UNICEF-en keresztül, hogy a gyermekek újra beilleszkedjenek a civil életbe és a családba. A háborús bűnök elkövetése után rendkívül fontos a fenntartható béke megteremtése. Az Afrikai Uniónak egy vizsgáló bizottságot kell létrehoznia, és ez a vizsgáló bizottság egy hatalmas előrelépés a történelmi felelősség vállalása tekintetében az afrikai kontinensen. Várjuk, hogy hivatalosan is beszámoljanak az Afrikai Unió részéről, hogy milyen ajánlásokat tett ez a bizottság. A dél-szudáni helyzet megoldása a politikai és katonai vezetők felelőssége ők azok, akik erőszakhoz nyúltak, és nem a tárgyalást választották. Múlt héten a polgárháború protagonistái megint csak visszautasították a kompromisszumok kidolgozását, amely pedig az utat szabaddá tette volna az átfogó megoldás felé. A regionális és nemzetközi partnereket eh, arra kérjük, hogy dolgozzanak együtt, működjenek együtt, és egy közös megközelítést dolgozzanak ki. Az Európai Unió támogatást nyújt ebben. Alex Rondos, az Európai Unió külön megbizotja, támogatja a tárgyalási folyamatokat. Az Európai, az ENSZ biztonsági tanácsa egy egyhangú állásfoglalást fogadott el, szankciókat tartalmaz ez azokkal szemben, akik káborús bűnöket követtek el. Az ENSZ biztonsági tanácsa ezzel, ezzel fontos példát mutat, és azzal zárnám, hogy hangsúlyozom, hogy elengedhetetlen, hogy a háborúban élő háborúban lévő felek félretegyék saját érdekeiket, és a polgárok és a közösség érdekét helyezzék előtérbe. Az Európai Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy gyors politikai válasz alak, jöjjön létre a válságra, és fenntartható béke alakuljon ki. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos úrnak. heten kértek eh, szót a vitában, amit most lezárok, a szavazásra most